Ja, verehrte Kolleginnen, verehrter. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket a ma délutáni ülésen. Eszmecserére kerül sor Katrin Zsezla Lanellel, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójával rendszeres találkozónk egyike ez, az ügynökségekkel. Fontos pont ez, hiszen az ügynökségek véleményem szerint és azt hiszem, hogy az egész szakbizottság nevében mondhatom azt, hogy fontos szerepet játszanak, függetlenek, és rengeteg szakértővel dolgoznak együtt. Tudom, miről beszélek, hiszen nálunk az én választókerületemben volt egy nagy élelmiszerügyi probléma, és az EFSA felelősségébe tartozott ez, egy gyorsan reagáltak. Ez általában gyakran sajnos nem ismert a polgárok előtt, pedig én fontosnak tartom azt, hogy minél több emberen megismertessük ezt a feladatot, amelyet végeznek az ügynökségek. Nagyon örülök, hogy hogy sor kerülhet erre az eszmecserére, meg is adom a szót Katrinnak, és aztán következik a vita. Tessék! Thank you, Mr. Chairman, Mr. Grote. Köszönöm szépen, elnök úr, Grote úr. Tisztelt képviselők! Hálás vagyok, hogy ismét éves lehetőségem volt arra, hogy frissítsem az önök információit az EFSA-val kapcsolatban. Nagyon fontos ez a lehetőség számunkra, és köszönjük szépen. Nagy öröm volt számunkra, hogy az ENVI szakbizottság tagjait Gróta úr vezetésével Pármában májusban vendégül láthattuk, és nagyra értékeljük az önök érdeklődését a munkánk iránt, és az önök nagyra becsülő szavait. Az idei meghallgatásom nagyon fontos időszakban történik meg, nem csak azért, mert ez tizedik évfordulónkkal egy, esik egybe, hanem azért is, mert nemrég nyilvánosságra hozták a második külső EFSA értékelés végső jelentését. Ennek a szervezetünk jövőbeni fejlődésével kapcsolatban lesznek kihatásai, és szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy ezen jelentés eredményeit önökkel megbeszéljük. Nagyon fontosak az önök véleményei számunkra az ajánlásokkal kapcsolatban, és ezen ajánlások segítenek nekünk abban, hogy az EFSA jövőbeni irányait meghatározhassuk. A DG Sankóval közösen november 13-án tartunk majd egy konferenciát, ahol ezen értékelést részletesen megvitatjuk majd, és remélem, hogy önök közül sokan eljönnek majd Pármába. Az EFSA külső értékelésének a rendelkezéseit a mi alapító rendeletünkben találhatjuk, amely előírja, hogy a szervezet független értékelését hat évente kell elvégezni. Ezen második értékelés referencia feltételeit a bizottság és az EFSA igazgató tanácsa határozta meg, és mind a kettő szerv felügyelte azt. 12 hónapon keresztül az Ernst Young végezte el ezt az értékelést, őket egy nyílt pályázaton választották ki. Az érintett felek közül képviselők, tagállamok, az Európai Bizottság, érintett iparágak, NGO-k, média és fogyasztói képviselők vettek részt ezen értékelésben, velük készítettek interjúkat, és kérdőíveket töltöttek ki az EFSA teljesítményének fontosabb aspektusairól. Hatékonyság, relevancia, hatásosság és hozzáadott érték. A konzultánsok közvetlenül is részt vettek néhány fontos EFSA ülésen, és a mi tevékenységeinket összehasonlították más EU ügynökségek tevékenységevel, például az EMA és az ECA ügynökségekkel, valamint nemzeti ügynökségekkel is. Ezen kívül az EFSA operatív anyagait is elemezték. Miután a hónap elején nyilvánosságra hozták a végső jelentést, mi úgy gondoltuk, hogy egyből elkezdjük a konzultációt a önökkel, a bizottsággal, a tagállamokkal, az EFSA szaktanácsadói fórumával, a tudományos bizottsággal, az igazgató tanácssal és az érintettek platformjával és a munkatársakkal. Ezen átfogó jelentés végső következtetése az, hogy az EFSA jól működik, és megfelel az alapvető értékeknek az általa végzett munka. Természetesen még van hely a javulásra, és ezeket beazonosították. Ennek ellenére bátorító minden munkatársunk számára, hogy egy független szervezet úgy gondolja, hogy különösen ami a legfontosabb feladatát illeti, a magas színvonalú tudományos tanácsadást, ezt a feladatát jól tölti be. A jelentés ezen kívül kiemeli, hogy milyen hozzáadott értéket jelent az EFSA tudományos hozzájárulása az európai élelmiszerbiztonsághoz. És különösen felhívja a figyelmet arra, hogy különböző szakterületeken rendelkezik megfelelő szakvéleménnyel, a különböző munkatársak, a panelek és a nemzeti tudományos szervezetek foglalkoznak azzal, hogy nagyon összetett kérdéseket elemezzenek. Az EFSA megfelel kötelezettségvállalásainak a nyitottság, az átláthatóság területén, és a jelentés kiemeli azt is, hogy különböző érintett felekkel megfelelően konzultálunk azért, hogy a céljainkat elérjük. És üdvözli nemrég tett vállalásunkat, hogy a kockázatértékelési folyamatot megnyissuk külső megfigyelőknek is. Ami a kockázat kommunikációnk hatékonyságát és minőségét illeti, ezt mindenképpen elismerik, és az EFSA így hozzájárul ahhoz, hogy megnövelje a bizalmat az európai élelmiszer biztonsági rendszerben. Az együttműködési tevékenységünk továbbra is nagyon jó minőségű szakvéleménnyel lát el minket, erre nagy szükségünk van, és ez évenként egyre javul. Ez nagyon egyértelműen megjelenik az adatgyűjtés területén, ami nagyon fontos része a kockázat elemzésnek. Európa nagyon komolyan elére, előrelépett az elmúlt években, és a bizottság és a nemzeti kockázatkezelők rendelkezésére áll most nagyon sok Európa szerte készített monitoring jelentés, nagyon fontos kérdésekben, különböző állatbetegségek elterjedésével kapcsolatban, az antimikrobiális rezisztancia kérdésében, kérdésében a dioxinokkal, vagy növényvédőszerekkel kapcsolatban az élelmiszerekben. Nagyon fontos ezen európai kockázatértékelésekkel kapcsolatban, hogy felismerjük, hogy mennyire fontos a tudomány szerepe. Tudjuk, hogy az EFSA függetlenségének a kérdése felmerült a parlamentben, különösen a 2010-es költségvetési mentesítés kapcsán. Nagyon sokat foglalkoztunk mi ennek a kérdésével. Köszönöm tehát, hogy alkalmat adtak nekem arra, hogy itt eljöhessük az önök szakbizottságába, és köszönöm az önök támogatását. Ezen ö, értékelési jelentés egyértelmű a függetlenségünkkel kapcsolatban. Az EFSA-nak van az egyik legfejlettebb és legstabilabb rendszere. Biztos, hogy ez bátorító, de nem ülünk meg majd meg a babérjainkon. Tudjuk, hogy milyen fontos, hogy a munkánkban megbízzanak. A jövőben is az új ö, szakpolitikai és végrehajtó rend, szabályainkat alkalmazni fogjuk, amelyek júliustól vannak hatályban, és ennek eredményéről még egyértelműbben fogunk önökkel kommunikálni. A tevékenységeink is az európai számvevőszék ajánlásait fogják követni a függetlenségre, az EU ügynökségek függetlenségére vonatkozóan, és figyelembe vesszük a parlament álláspontját is. Az EFSA jogosan büszke teljesítményére, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy még nagyon sok fontos munka vár ránk, és az operatív környezet elég kemény. A jelentés is kimutatja, hogy egyre több munkánk van, egyre bonyolultabb és egyre több területet kell lefednünk. Az új technológiák és a tudományos előrelépés egyik hozománya az, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság, és ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen korlátai vannak a kockázatértékeléseinknek. Például az európai partnerekkel együtt az EFSA fontos szerepet játszik be, játszik abban, hogy a most aktuális kérdésekben, például az endokrin diszruptorok és egyéb vegyi keverékek kockázatértékelését elvégezze. Például ma délután egy új tanulmány jelent meg arról, hogy hosszú távon mennyire mérgező hatása lehet egy növényvédőszernek, és egy ilyen, ugyanezen növényvédőszerre toleráns GMO-nak. Köszönjük, hogy a tudományos panelek foglalkoznak ennek értékelésével. Tudjuk, hogy az európai adófizetők pénzéből dolgozunk, és ezért egyre nagyobb a nyomás arra, hogy megfelelő gazdasági kontextusban tudjunk dolgozni. Ezen kívül egyre nagyobb a felügyelete a mi munkánknak, és annak, hogy mi pártatlanul foglalkozzunk különböző társadalmi problémákkal is. És mi örülünk ennek a felügyeletnek. Ezen jelentés ajánlásai segítettek abban, hogy a prioritásainkat megerősítsük. Ezen kívül, ami a nyitottság és az átláthatóság kérdését illeti, nagyon fontos, hogy a panelüléseket megnyissuk, ezen kívül a jelentés egyértelművé teszi, hogy az EFSA még nagyobb szerepet vállalhat a nemzetközi porondon, ahol Európa hangja a globális kockázatértékelési kérdésekben még nagyobb visszhangot kell, hogy kapjon. Például a tavalyi németországi és franciaországi EKOLI válsággal kapcsolatban is kiderült, hogy proaktív megközelítésre van szükség, amikor különböző sürgősségi kocká, kockázatokat kell felmérnünk. Ami a tudományos együttműködésünket illeti, ez általában hatékony, de tovább kell rajta javítani. Jelenleg komoly összegeket fektettünk be abba, hogy az előkészítő munkát a nemzeti tudományos szervezetekkel megerősíthessük. Így lehetővé tesszük a szakértőinket arra, hogy megfelelő kockázatértékelési kapacitást alakítsanak ki a tagállamokban. Ami pedig az új munkamódszerek bevezetését, az új eszközök bevezetését illeti a különböző képzési programokban, ezzel kapcsolatban szeretnénk elterjeszteni az Európai Kockázatelemzési Közösség ötletét. Ezen értékelés azt ajánlja, hogy nagyobb mértékben használjuk fel a tudományos eredményeket, és próbáljunk még relevánsabban foglalkozni problémákkal és rendelkezésre álló döntésekkel. Például vannak irányadó dokumentumaink, amelyeket még gyakorlatilasabban kellene megfogalmazni. Mint önök is emlékeznek még rá, az elmúlt másfél évben nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy növeljünk a hatékonyságunkon. De ez önmagában még nem elég. A paneljeink megfelelően dolgoznak, de nagyon sok szakértőnek túl sok rutin munkája van, amely az egyes szabályozásokra vonatkozik, közben pedig rengeteg különböző új szabályozási tervezet kerül el hozzánk. A szakértői munkánkat a lehető legeredményorientáltabban kell felhasználni, ahol a kockázatértékelési módszerekre szükség van. Az EFSA belső tudományos kapacitását arra kell felhasználni, hogy termékorientáltan tudjuk ezeket felhasználni, és közben megerősítsük a nemzeti szervek támogatását. Erre vonatkozóan felkérések érkeztek a parlament részéről is, és tudom, hogy mennyire nehéz a mostani gazdasági helyzet, ezt figyelembe kell venni 2013-ban és utána. Az önök támogatására számítunk azért, hogy ilyen nagyon fontos erőforrásaink megmaradjanak. Most, fennállásunk tizedik évfordulóján kimondhatom, hogy a tudománynak mostanra jogosan nagyon fontos szerepe van az európai élelmiszerbiztonság felügyeletében. Emiatt mi nagyon nagy felelősséget kaptunk, és készen állunk arra, hogy ennek megfeleljünk. Szívesen dolgozunk együtt önökkel és partnereinkkel azért, hogy az európai polgárok elvárásainak megfeleljünk. És állok a rendelkezésükre, hogy bármilyen felvenrült kérdése meg, kérdést megválaszoljak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen ezt a, az előadást, köszönöm szépen, hogy áttekintette az EFSA munkáját, a terveit és a tíz éves születésnapról is megemlékezett, milyen gyorsan megy az idő. Néhányan szeretnének hozzászólni, úgyhogy meg is adom a szót a kollégáknak. Péter Lizé jelentkezett először, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az EFSA főigazgatójának a munkája bemutatását. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Króta elnök úr is mondott, nagyon fontos munkát végez, és akár a tagállami eh, válságok során is segítséget nyújtanak. Én ezt eh, tudom és láttam, tapasztaltam, hogy az EHEC válság során Észak-Németországban az EFSA szakértői valódi segítséget nyújtottak, és segítettek megtalálni a kórokozót. Szükség van az efsz ra nem szabad gyengíteni, sőt, erősíteni kell. Emellett beszélnünk kell arról, hogy a problémákat hogyan oldják meg. Tele volt a sajtó azzal, hogy Ruben asszonyt eh, szerették volna az EFSA eh, egyik funkciójára kinevezni, és az egyik eh, oka mi voltunk annak, hogy nem történt ez meg. Természetesen fontos az, hogy az Európai Unióról és az EFSA-ról pozitív imidzset közvetítsünk. Vannak olyan problémák, amelyek negatív fényt vethetnek az efsz ra De hogyha a, a, az igazgatóságnak az elnöke egy olyan ö, intézményhez megy át dolgozni, amely nem összeegyeztethető az efsz s szerepvállalásával, akkor ennek emiatt nyomást kell gyakorolni rá, hogy mondjon le az EFSA funkcióiról. És ezt meg is tettük. A nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kis és közép vállalkozásokra több hangsúlyt fektessünk. Ezeknek a kis és középvállalkozásoknak nincs külön osztályuk, mint a Nestlének vagy a Ferrerónak, amelyek külön az európai ügyekkel foglalkoznak, nincs csak annyi kapacitásuk. Úgyhogy a, K, a KKV-k panaszaira nyitottabban kell reagálni, reagálni. Ezért tartjuk fontosnak az, hogy az igazgatóságban legyen egy külön tag, személy, aki a KKV-kkal foglalkozik. Másik dolog pedig, amit szeretnék e, említeni, a tápérték profilokról nagyon ellentmondásos vita folyt, és az volt a benyomásom, hogy az EFSA a tápérték profilokat inkább elutasította. Mert a tudósok azt mondják, hogy szakértők azt mondják, hogy nem lehet általános kijelentéseket tenni, hogy ez túl sok cukor, ez túl sok só, vagy mennyi az a túl sok, mindig attól függ, hogy egyáltalán más teszik az ember aznap például. Most lényeg az, hogy úgy döntöttek, hogy, hogy ezeket a tápérték profilokat nem vezetik be. Kérdezem, hogy ez így van-e, vagy rosszul informálottam Köszönöm szépen eh, Péter Lizének. A következő hozzászólónk Lepás eh, eh, kollega, aki a France, Dry, France 3-as, tehát a harmadik francia csatornának a csapatát meghívta ide hozzánk, azért van itt nálunk ennyi operatőr, aki fényképez és filmez. Depás képviselő következik. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, igazgatóasszony, hogy eljött ma hozzánk, hogy bemutassa egyrészt a jelenlegi helyzetet, és az önök ügynökségének az óhajait, nyitottság, átláthatóság, természetesen ez mind rendkívül jó irányba mutat. Örülök annak, hogy ön örül annak, hogy milyen jó minőségű az ügynökség munkája, és hogy mit írt ezzel kapcsolatban az Ernst és Jung egy jelentésben pár hónappal ezelőtt. Igazgatóasszony, két kérdést szeretnék feltenni önnek. Biztos nem fogja ez önt meglepni. A megjelent, tegnap megjelent jelentéssel kapcsolatban az NK 610-es GMO-val kapcsolatban, amelyet az EFSA értékelt. És ön is emlékeztetett rá, hogy ez egy növényvédőszerre, a Roundupra vonatkozik. Kettős ez a kérdés. Egyrészt sokunkban felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy a 2001-18-as rendelet elvárja, hogy a hosszú távú hatásait minden GMO-nak az emberi egészségre felmérjék. Ilyen jelentés eddig nem készült. Természetesen nem önök feladatköre ez, de ezt kérhették volna a GMO terjesztőitől. Elmondaná, hogy miért nem történt ez meg? Másodszorban ön azt mondta, hogy ellenvéleményt készítenek a tanulmánya kapcsolatban, ez teljesen rendjén van. Viszont nem tartom rendes dolognak, normális dolognak azt, hogy azok, akik már eddig is az NK 610-es tanulmányát, NK 603-as tanulmányát elkészítették, ugyanazok fogják az ellentanulmányt is elkészíteni. Az eddig elkészült tanulmányok alapján nem lehet kérni ugyanazon személyektől, hogy ezt az ellenvéleményt elvégezzék, és így a saját munkáikat értékeljék, hiszen konkrétan erről lenne szó. Tehát a deontológia nevében, amelyről ön is beszélt, és a reformok jegyében, amelyet ön az elmúlt másfél évben elindított, azt szeretném tudni, hogy önnek mi a terve, hogyan szeretne egy olyan panelt összeállítani, amely teljesen független azoktól, akik az első értékelést elkészítették az NK603-ról. Mostanra minden eddiginél nagyobb szükségünk van az erős ügynökségre a közegészségügyi kérdések egyre nagyobb érdeklődést számíthatnak, és az európaiaknak mindenhol a családjukban rákkal és degeneratív betegségekkel kell találkozniuk. Nagyon sok kérdés felmerül azzal kapcsolatban, hogy miért van egyre terjedőben ezen betegségek típusa, hogy ez köthető-e bármilyen környezetszennyezéshez, és ebben nagy szerepe van az ügynökségnek, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a polgáraink egészségi állapotán javítson. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Ródi képviselő következik. Köszönöm. Elnök úr, Köszönöm igazgató asszonynak, hogy elfogadta megkívásunkat, és eljött a mai szakbizottság ülésünkre. Jó magam is megragadnám az alkalmat, hogy neki szegezzek egy kérdést. Először is az endokrin összetevőjű vegyületek, amelyek káros hatással lehetnek, romuló hatással. Ez a biológiai hatás úgy tűnik számomra, hogy eh, elég fontos főként a GMO-kban. Ezért tehát én is csatlakozom az előttem szólóhoz, én is kíváncsi lennék a előttem feltett kérdésre, milyen válaszol tud szolgálni nekünk. Az élelmiszer profil, ami ugye az összetevő tápanyagok, vagy a tápanyag összetétel jelenti. Nos, ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy a különböző dózisok és az élelmiszer címkézés csak akkor lehet hasznos, hogyha egy általános étrendre utalunk. Jó lenne, hogyha eh, heti értékekre utalnánk, ezzel tudnánk megfelelően egyensúlyt teremteni. Talán az EFSA is eh, a mandátumának a részének tekinthetné ezt. A, ami pedig az élelmiszer maradékokat, illetve a romlott élelmiszereket illeti. A könnyen romló élelmiszerek, illetve hát általában a, a, az eltarthatóság időjelzés az élelmiszeren a fogyasztókat védi. Ugyanakkor az a, az a véleményem, hogy ez oda vezet, hogy túlzott módon kárba vész a az élelmiszer túl sokat pocsékolnak a fogyasztók, mert azt gondolják, hogy a lejárt élelmiszereket a kukába kell dobni. Kérdésem tehát az, hogy az EFSA az ilyen kérdésekkel kíván-e foglalkozni, kíván ezzel valamit kezdeni, amely valamiféle megoldással szolgálhatnának, anélkül, hogy alásnák az egészségügyi normákat, de mégis talán kevesebb élelmiszer menne pocsékba az Unióban. Katika Diótát, bitte. Diótát képviselő következik. Ja, dank u wel. Uh, allereerst wil ik mevrouw Gislen... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak a bevezető előadását. Azt gondolom, hogy nagy különbség van a 7 évvel ezelőtti EFSA és a mostani EFSA között. Én 7 évvel ezelőtt vettem fel először a kapcsolatot önökkel. Nagyon nyitott most már a kommunikáció, nagyon jó az együttműködés, persze még mindig sokat kell változtatni, javítani, de ami a függetlenséget illeti, e, ebben is még előre kell lépni, de egyébként e, kiváló az együttműködés kérdésem e, a következő lenne olyan pontokkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, amelyekben tudományos vizsgálódást indítanak. A legutóbbi NK 603-as megállapítással kapcsolatban egy értékelést kell végezni. Nem szeretném a kollégám véleményét megismételni az ellen szakvéleménnyel kapcsolatban, de van még egy olyan anyag, amelyet Eh, amelyet újra szeretnének eh, értékelni, ez eh, pedig a bisphenol A. És a, kiderül, a, kiderül a mm, tanulmányokból, hogy ez kockázatos a, a közegészségügyre. Egy minimális bevitelt állapítottak meg, bizonyos hormonok, illetve eh, veszélyes anyagok eh, tekintetében. Egyes esetekben nagyon sokáig tartanak ezek a vizsgálatok. természetesen jól akarják ezeket elvégezni, de emiatt hát sokáig tartanak, alaposak. Eh, mind az NK603, mind a bisphenol A esetében az lenne a kérdésem, hogy mikor várhatók az eredmények, hogy hogy a bizottságnak egy ajánlást tudjunk adni, amelynek értelmében moratóriumot vezetnének be a vizsgálatok alatt. Ezt megtennék-e, tehát támogatnák-e az egy ilyen típusú moratórium bevezetését, és hogyha nem, akkor van-e valamilyen eljárási minta az EFSA-nál, azzal kapcsolatban, hogy mi indokolja ennek az ajánlásnak a kiadását a bizottság részéről. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz következik. Köszönöm szépen, én nem vagyok szakértője a témának, de tájékoztattak arról, hogy néhány évvel ezelőtt még az ön munkájának megkezdése előtt már született néhány szakvélemény szakértők, olyan szakértők tollából, akiket, hogy úgy mondjam, megfertőzött az ipar eh, az Egyesült Államokból. Most mindezt tisztázták, azt gondolom, hogy ez jó. Azonban mit csinálnak azokkal a szakvéleményekkel és tanulmányokkal, amelyek ezeknek a szakértőknek az idejében születtek? ezek folytatódnak, ezeket továbbra is alkalmazzák-e. Ugyanis az érintett iparágakból azt hallom, hogy ezek a, ezeknek a tanulmányoknak az érvényességet él, tehát továbbra is ezek alapján cselekszenek önök. És kérdezem, hogy az iparnak van-e lehetősége arra, hogy, hogy tanácsot kérjen önöktől, vagy szakértői tanácsot? mert azt hallom eh, egyes vállalati vezetőktől, hogy, eh, hogy nem kérdezhetnek, nem kapnak segítséget önöktől. Úgy érzem, hogy egy kis eh, védőbástyát húztak fel maguk köré. Persze nem mindenki panaszkodik erről, de vannak olyanok, akik igen. Persze mondhatja, hogy ez nem igaz. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Köszönöm szépen. Karl-Heinz nincs más hozzászólás, úgyhogy visszadom a szót, hogy megválaszolja a kérdéseket, tessék. Thank you very much. Thank you for your uh, questions. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, először is köszönöm szépen Líze úrnak. Fontos munkának tartott az EFSA tevékenységét, ezt köszönöm, és és emlékeztetett arra, hogy az EFSA milyen támogató szerepet játszott a németországi ehek krízis során. Emellett említette azt is, hogy fontos, tehát hogy jobban figyelnünk kell a KKV-kra. És elmondta, hogy az ő aggodalmaikat figyelembe kell venni, tekintetbe kell venni az EFSA igazgatóságában esetleg valakit erre a témára kellene külön kinevezni. Ahogy tudja, az EFSA igazgatóságának az összeállítását az alapszabály határozza meg. Nagyon különleges ez az összeállítás nem tagállami képviseletre kerül sor, hanem 15 tagunk van, egy valaki az Európai Bizottságból, és mindenki a tudása miatt, a tudása alapján van nálunk. És, és még ezen kívül négy tag van, akik szintén ezen a szakterületen dolgoznak, tehát az élelmiszerlánc, lánc, élelmiszer ellátás szakterületén, illetve ennek a hátterében. Az iparra való együttműködés, munka figyelmünk, figyelmet érdemel, mégpedig olyan értelemben, hogy sok megkeresést kapunk az ipar részéről, és a, a munkán kétharmad részét szabályozott termékekre vonatkozó munka teszi ki. Ez eh, az EFSA munkájának megkezdésekor még nem volt így, eh, ez az idővel alakult ki, úgyhogy nagyon fontos szerepet játszunk mind a fogyasztók védelme, mind pedig a növekedés és a versenyképesség erősítése területén. Eh, azon dolgozunk, hogy, hogy megfelelő párbeszédet hozzunk létre, vagy támogassunk. Lorenz, Florenc úr kérdésére utalnék itt, ugye azt mondta, hogy az EFSA-nak független szakvéleményeket kellene készítenie. Mindeközben fontosnak tartjuk az iparral való párbeszédet, az ipar és az, az azt alkalmazókkal. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő adatokat kapjunk, amely alapján, amelyek alapján a munkánkat végezhetjük. Ezt erre nagyon odafigyelünk, különös tekintettel a, az Application Desk Unit munkatársaival, és igyekszünk biztosítani azt, hogy konstruktív párbeszéd folyjon az iparral. Az adatok és a különböző projektek eh, tekintetében, mindeközben persze ügyelve arra, hogy a tudományos munkánk eh, független maradjon. Lepás eh, asszony utalt egy olyan témára, amelyre én is kitértem a bevezetőmben, és azt szerettem volna elmondani, hogy ezzel a témával foglalkoztunk. Ezzel kapcsolatban azt is elmondanám, Volt ugyan egy kis időnk ennek a cikknek a tanulmányozására, azonban, ha jól értettük, nem csak az NK603-ról volt itt szó, hanem a bifoszátról is. Azért ezzel kapcsolatban szeretnék még egyeztetni a tudományos szakértőkkel. Azt gondolom, hogy ezzel, erről majd a GMO-kkal foglalkozó, illetve a növényvédőszerekkel foglalkozó csoport szakértőivel tudok majd egyeztetni. Tehát ezek az endokrin veszélyes anyagok körébe tartoznak. Nekünk meg kell vizsgálnunk ezeket a tanulmányokat, és meg kell néznünk azt is, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezünk, és emellett eszmecserét kell folytatnunk ennek a tanulmánynak a készítőivel. Először is természetesen be kell gyűjtenünk az adatokat. Már van bizonyos tapasztalatunk ezen a területen. Ön elmondta, hogy hogy nem kérhetjük meg a e, GMO-kkal foglalkozó szakértőket arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. E, nos, amikor e, ezzel a kérdéssel, most ebben az esetben egy új tanulmányról van szó, egy új tanulmányról és egy új cikkről, amely egy teljesen új megközelítést igényel, és ez nem mond ellent annak az alapelvnek, amelyet eddig is érvényesítettünk, hogy egy szakértő nem értékelheti a saját munkáját. Az EFSA-nak a feladata az, hogy biztosítsa, hogy az eddig elvégzett, egy bizonyos területen elvégzett korábbi tanulmányokat, munkákat kérdőjelezze meg. Ami a GMO-k értékelését illeti, egy Guidance Document című anyagban le, van írva az ezzel, le vannak írva az ezzel kapcsolatos egyértelmű elvek, amely elvek felülvizsgálatárgyát képezik rendszeresen. Ami a GMO-kat illeti, esetről esetre döntünk az ebben a guidance dokumentben szerepelő elvek alapján, feltételek alapján. Ez nem szisztematikus, de mégis előfordul az esetek 75%-ában ez a munkamódszerünk. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy ezek a tanulmányok, a középtávú, illetve a hosszú távú tanulmányok kérdése, ez már felmerült, és tegnap megjelent egy tanulmány, és néhány hónapja volt egy másik érdekes tanulmány, Eh, amely a 90 napos vizsgálódásról szól, és ez azt mondta ki, hogy a 90 napos vizsgálat vagy teszt lehetővé teszi azt, hogy az egészségre való káros hatásokat megbízhatóan eh, megtaláljuk, vagy felvázoljuk. Azt hiszem, hogy komoly eh, munkát kell végezni ezzel kapcsolatban. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban erre fogunk koncentrálni, és az említett tanulmány szerzőjével fel fogjuk venni a kapcsolatot, az adatokat, hogy megkapjuk. Köszönöm szépen Lepás asszonynak, hogy említette, hogy nagyon fontos ez az élelmiszerbiztonsági ügynökségnek a munkája, és még akkor is, hogyha nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, akkor sem szabad megfeledkezni az egészségügyi, illetve a környezetvédelmi kérdésekről, hiszen bármikor előfordulhat negatív következményekkel járó probléma. Ami a bisphenol át illeti, azt hiszem, hogy most teljes felülvizsgálatra kerül sor a bisphenol A-val kapcsolatban. Leotard asszony említette, azt mondta, hogy 700 új szakértői vélemény vagy, vagy közlemény jelentkezett meg. Ez egy hatalmas munka mennyiség 2006 és 2013 között. a bisphenol val kapcsolatban valószínűleg 2013 májusára lesz eh, döntés ennek a kockázatáról. Ezt eh, szélesebb kontextusban eh, kell tekinteni az endokrin aktív anyagok keretében. Felmerült az a hipotézis is, hogy ezeknek hatása lehet még akár alacsony szinten is a, az egészségünkre. Miközben még magasabb szinten, hogyha magasabb szinten jelennek meg ezek az endokrin diszruptorok, akkor viszont nem. Ez mégsem az a minta, amely eddig jellemző volt az, ezekre az anyagokra. Tehát ez egy nagy kihívás a, tudósok számára. Nyilván nem csak mi dolgozunk ezen, nagyon sok olyan tevékenység, nagyon sok olyan munka folyik, például a környezetvédelmi szak, főigazgatóságon, illetve az EA is foglalkozik ezzel, az EMIA és az ECA, illetve más szankó nem élelmiszerügyi bizottságok is. Az, az európai biztos arra kért bennünket, hogy az endokrin anyagok anyagokkal, amely akár élelmiszer, akár takarmányban előforduló endokrin anyagokkal kapcsolatban vizsgálódjunk, és jövő év márciusában készítjük el a Tudományos Bizottságunk véleményét, amelyben le fogjuk írni azt, hogy milyen aktuális tudományos felfedezések vannak a témában. Melyek a tudományos kritériumok arra, hogy ezeket az endokrin aktív anyagokat determináljuk. A toxikológiai tesztek, amelyeket használunk mostanában, ezek megfelelnek-e arra, hogy a lehet, ezen anyagok lehetséges negatív hatásait feltárják, illetve egyéb más ajánlások is szerepelnek majd ebben. Nagyon-nagyon nagy kihívás ez, mert rendkívül vitatott a téma, nem csak a társadalomban, hanem a tudósok között is. Úgyhogy le fogjuk írni a tudomány jelenlegi állását, illetve az egészségügyi szereplőket cselekvésre motiváljuk. Ez nagyon fontos, főleg a peszticidek esetében, ahol is elfogadtak egy rendeletet, illetve azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy egy rendelet tervezetet dolgozzon ki a növényvédőszerek endokrin hatásairól. Az Európai Bizottság megkeresett bennünket ezzel a témával kapcsolatban, hogy készítsük el a véleményünket. Azt hiszem, hogy Florenc úrnak válaszoltam. Prodi úr remélem, hogy sikerült válaszolnom az ön által felvetetekre is. Ami a bisphenol át illeti, a moratóriumra vagy a, vagy a tilalomra nem tértem ki. Jelen pillanatban, már amennyire tudjuk, meg tudjuk ítélni a helyzetet most, de majd persze várjuk, hogy mi lesz a munkánk eredménye. A lényeg az, hogy most még nincs olyan tudományos eredmény, amelyre hivatkozva teljes tilalmat kellene bevezetni erről a termékről erre a termékre. Azt is meg kell mondanunk, hogy a kockázati mert mm, nem félünk attól, hogy arra utasítsuk, hogy egy ilyen tilalmat bocsásson ki, de mind, mind a mellett eléggé tudományosan megalapozott, teljes mértékben megalapozott döntéseket preferálunk. Elnök, köszönöm szépen. Akkor a vita végére végéhez érkeztünk, nincs több hozzászólás. Köszönjük a kérdéseket. Látok itt néhány tudományos munkatársat is a, szak, a közönség soraiban, és a mi, úgy látszik a média is érdeklődik a, a munkánk iránt, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy a munka e, folyik, az EFSA tizedik születésnapját ünnepeljük. Minden jót kívánunk, és a 18. születésnapjukig még van egy kis idő. Csak annyit ígérhetek, hogy kritikusan, de pozitív hangnemben kísérjük a munkájukat. Az elmúlt ö, hónapokban és években lehet, hogy nem biztos volt, nem biztos, hogy ez ö, így volt, mindig, nem biztos, hogy mindig jó hangulatban folyt az együttműködés, de ez változott. Büszkék lehetünk az ügynökségeinkre, néha elfelejtjük, hogy ezek független intézmények, és ugye a tudománynak függetlennek kell lennie, a szakértőknek is függetleneknek kell lenniük, ez egy abszolút univerzális elv. Azonban néha borotva élen eh, táncolunk, mert olyan szakértőket szeretnénk, akik jó kapcsolataik vannak, a lehető legjobb szakértőket akarjuk. Eh, néha ez eh, lehetetlen feladatnak tűnik. Úgyhogy folytatjuk természetesen a munkánkat, kritikus kísérői vagyunk az önök munkájának, de mindemellett sok sikert kívánunk. Nagyon sok feladat vár még ránk, az új technológiák, az új anyagok, az új termelési eljárások, ami munkánkat szükségessé teszik. Köszönöm szépen, örülök, hogy részt vehettünk ezen az eszmecserén. Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler, der heute hier zu Gast ist, äh, das Gespräch weiter draußen fortführen mit. Kérem, äh, hogy äh, aki szeretné folytatni a tudományos beszélgetést, az a terem, termen kívül folytassa. Lepázsasszony, az operatőrök és a tudósok ugyanis van egy következő napirendi pontunk az Európai eh, Környezetvédelmi Ügynökség részéről. Eh, Jackie McLeod van itt, eh, McLeod van itt közöttünk, örülünk, hogy itt van, és örülök, hogy az ügynökség munkájáról folytathatjuk az eszmecserét. Azonnal meg is adom a szót, tessék! Vielen Dank. Thank you very much for this opportunity to come and exchange views with you regarding the work of the Köszönöm, hogy megkívást kaptam, és beszámoltak az ügynökség munkájáról, főként ami azt illeti, hogy hogyan segíthetjük, támogatjuk a parlament munkáját. Közös célunk az, hogy környezetünk minél biztonságosabb, egészségesebb legyen, ez Európa polgárainak is a kívánalma. Az élelmiszerbiztonsági és a környezetvédelmi eh, ügynökség néha ellenkező irányból közelít ugyanahoz a problémához, de hogy az Kathy mondta, együtt fogunk működni, főként például az endokrin diszruptorok ügyében. I also would like to thank the two uh, representatives, your representatives who sit on the board who are with us. Az önök képviselői ülnek az igazgató tanácsban is, mm, például Péter Henike e, nagyon fontos szerepet játszik ebben az időszakban, az ügynökség munkában. Az elmúlt pár hónapban megpróbáltuk az önök előadóinak munkáját segíteni, milyen témákban. A hetedik környezetvédelmi a cselekvési program, az erőforrás hatékonyság, a biodiverzitás, természet és vegyi anyagok különböző aspektusai, és örömmel számolok be arról, hogy az elnök úr kezdeményezéséhez szívesen csatlakozom, miszerint a módon történjen az együttműködés a mi ügynökségünk és az önök szakbizottságok és annak előadói között. Szeretnék Önöknek köszönetet mondani azért, hogy eh, támogatnak engem személy szerint, illetve az ügynökségemet is a eh, mentesítési eljárás során. A tegnapi eh, szavazás is ezt tükrözte. Ezt még egyszer köszönöm Önöknek. Ahogy is, is tudják, belső értékelést is folytatunk a COVID nevű cég végzi ezt. 2013 elejére készül ez el, ahol, amit az igazgató tanács elítelnek majd. A többi szakbizottság munkáját is segítjük, közlekedésügyi, mezőgazdaságügyi bizottságot nem is beszélve a parlamenti képviselők különböző tagállami látogatásaiba, például legutóbb Ciprusra. Ezen kívül személyes megkeresésekre is szívesen reagálunk, például a nemzetközi egyezményezés, egyezmények kontextusában, gondolok itt a Durban és a Rio Plus 20 csúcsokra. A Rio Plus 20 kapcsán a mi ügynökségünk a többi intézmény mellett sorakozott fel, és jó volt azt látni, hogy a which I think uh, really saw at the az európai kezdeményezés egész világra való kiterjesztése szempontjából nagyon fontos, hiszen önöknek, jogszabályalkotóknak is a tények alapján kell alkotni, meghozni a döntéseiket. Fontos, hogy az globális szinten is felismertük, erre nagyon büszkék lehetünk, és az ENSZ tagországok valóban úgy tekintenek Európára, mint akik a vezető szerepet ebben a folyamatban. Elismerténk a munkánkat nemzetközi szinten is, a GMES programban is, a GEOS, a GIO programokban is. Például az út nélküli területek térképének kidolgozásában ami fontos az, hogy az emberi otthon milyen távol esnek egyes területek. A GMES program, a Globális Monitoring a Környezetvédelemért és a Biztonságért e, programmal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy a tagállamok végre látják, hogy a munkájukat a rendes monitoring és beszámoló vagy jelentés e, jelentés e, folyamat keretében tudják folytatni. Az európai szerszőz felmérése jó folyik a GMIS program keretében. Az is fontos, hogy a földrajzi referenciadatokhoz hozzáférjenek a különböző például polgári védelmi vagy, vagy mentő szolgálatok, mert bizony a korlátozott hozzáférés különböző jogi okokból megnehezíti a munkájukat. A 2013-as munkaprogramunkra térnék át, és itt hangsúlyoznám azt, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy a költségvetési vita során támogattak bennünket, hiszen ahogy egyre eh, nagyobb feladatot rónak ránk, ehhez bizony újabb forrásokra és szakemberekre van szükségünk, főként az éghajlatpolitika terén. Mik a prioritásaink a jövő évi programokban? Ezzel kapcsolatban természetesen szükség visszajelzéseket. Az első a légszennyezés kérdése, a következő az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás, az erőforrás hatékonyság, a környezetbarát gazdaság, az az ökoszisztem és természeti tőke való elszámolás, illetve az elektronikus kormányzás, a számítástechnika felhasználása a környezetvédelem javára. Az ügynökség munkája a tagállamokkal együtt, nem csak 27 tagállamról van ugyanis szó, egyre inkább eljutunk a Balkánra, a köv földközi tenger vidékére, az északi sark vidékére és Oroszországba is. Ha megengedik, akkor a 2013-as év után az előretekintés után egy kis visszatekintést is adnék. Ehm, rögtön az elején e, kimondanám arra a kérdésre, hogy van-e pénzünk a környezetvédelemre. Nos, e, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne költsünk a környezetvédelemre. A levegőminőséggel kapcsolatos adatgyűjtés a mi feladatunk, jövő hétfőn hozzuk nyilvánosságra a legfrissebb adatokat, és bizony a WHO céloktól még mindig távol állunk több tagállamban, több bizonyos szennyezőanyagok kapcsán. Tavaly eh, kiadtuk egy jelentést, amely azt vizsgálta, hogy a környezetre és az emberi egészségre milyen hatással van a levegőszennyezés és ennek még a költségei. Azt láttuk, hogy 169 milliárd euró nyikárt okoz az évente, ennek a fele 191 gyár levegőszennyezésének tudható be. Fontos azt az szeri szereplőkkel azonosítani, hogy hol lehet ezt csökkenteni, és kifejezetten ültek annak, hogy rámutattunk a leggyengébb pontokra, e tekintetben is kapcsolatban állunk az érintettekkel. A tagállamokkal és az Európai Bizottsággal egy szorosan együttműködünk az NEC irányában, az EPRTR, az IED eh, jogszabályok keretében, és a légszennyezési stratégiára vonatkozóan a tagállamok az újabb szabályok és követelmények tekintetében igencsak óckodnak, eh, de eh, bizony, hát még hosszú után előttünkre teljesítjük az elvárásokat. Az LRT, a P egyezmény, fontos felvilágítani itt a Oroszország, Amerika és Kanada gyakorlatilag valós idejű levegőminőség adatokat szolgáltatnak nekünk. Ez nemzetközi kapcsolatokban igen fontos, hogy ilyen adat cserére hajlandóak, hiszen néha ezek igen csak kényes adatok. Ami a polgárok számára talán még fontosabb az, hogy helyben mi történik a különben, különböző az, az, az ózon, a, a savasító anyagok, illetve a városok levegőminősége foglalkoztatja az embereket. Egy kísérleti tanulmányt indítunk Berlinben, Dublinban, Madridban, Malmöben, Milánóban, Prágában, Bécsben, Piestben amelynek célja az, hogy a jogszabályok végrehajtását segítsük, hogy nagyobb érvényt tudjunk szerezni a jogszabályoknak az önkormányzatokkal együttműködünk eh, annak érdekében, hogy figyeljük a tendenciákat, hogy hol megnézzük, hogy a különböző mérőállomások hol szkednek el, illetve hogy hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat. Ezek nagyon fontosak, hiszen az embereknek itt eh, érzékelhető leginkább az, hogy a mindennapi életükben hogy jelenik meg Európa a zajszennyezés, amely különösen érinti az embereket. Tudjuk, hogy ez az egészségre káros, az emberek is tudják, és itt az újító jellegű feltérképezés, zajártalom térkép, amit meg kell említenünk, egyre több csoportot érint, például a repülőterek kapcsán egyre fontosabbá válik a zajszennyezés. Az okos telefonokra kidolgoztunk egy e, ide go alkalmazást, amely az önkormányzatoknak és a civil csoportoknak segíti a munkáját abban, hogy valós adatokat szolgáltassanak, és így reálisabb képet alkossunk egy, egy terület zajszennyezettségi szintjéről. Change. As many of you know, we are intimately and deeply involved. Az éghajlat változattal kapcsolatban nyilván sejtetik, hogy ennek a stratégiának kidolgozásában, illetve a politika végrehajtásában kulcsfontosságú szerep hárul, ami ügynökségünkre az üvegház hatást kiváltó gázok felmérése különösen fontos az NSFCCC keretében, az emissziókereskedelem keretében a széndiokszid kibocsátásról való beszámolás, a, úgy itt van például az erőfeszítés megosztási irányában. Nagyon érdekes helyzetben vagyunk, hiszen átlátjuk azt, hogy horizontálisan, hogy pontosan mi történik. A a közúti szállítás után egyre inkább előtérbe kerül a, a polgári repülés, illetve a tengeri szállítás is. Fontos, hogy az adatok valóban megbízhatóak és jó minőségek legyenek. A tagállamok adatszolgáltatásának minőségét kell javítani. Az első körben azt mondhatjuk, hogy a tagállamok fele esetében megfelelőek csak az adatok, színvonalasak megfelelően tehát az emisszió kereskedelemen kívüli adatok szolgáltatása terén is össze kell magukat a tagállamoknak. Fontos, hogy tovább folytassuk ezt a munkát, mert az unió erőfeszítései nemzetközi szinten csak ekkor lesznek hitelesek. A minőség, a minőség és a minőség, hogy három szóban foglaljam össze ezen a téren, mi a célunk. Pozitív hírek is vannak az üvegházhatást kiváltó gázok terén, hiszen 2,5%-kal csökkent a kibocsátás 2011-ben, annak ellenére, hogy a fogyasztás és a GDP nőtt. A 15 tagállamban a kiotói kötelezettséget vállaló 15 tagállam esetében még nagyobb mértékben csökkent a kibocsátás, tehát úgy tűnik, hogy a kiotói vállalásokat tudjuk teljesíteni, de ne felejtsük el, hogy ezen csökkenés oka részben az, hogy enyhe volt a tél, így például a, a földgáz fogyasztás természetesen a kisebb fűtési idény miatt csökken. Az, azt is láthatjuk, hogy az európai szinten a, a, a személygépjárművek károsanyag kibocsátása egyre csökken, egy kilométerre vetített széndiokszid kibocsátás folyamatosan esik, és a, az autógyártók is nagyjából jó úton haladnak arra, hogy az önös célokat teljesítsék. 135,7 g széndiokszid per kilométerről beszélhetünk, ami 4,6 grammal kevesebb, mint 2010-ben, az előző évben, ez három, több mint 3%-os csökkenés. A közlekedés és környezetvédelmi beszámoló mechanizmus eh, azonban majd egy sokkal átfogóbb képet ad nekünk a helyzetről. Hogyan tudunk eh, még mindig az éghajlatváltozásról beszélünk, hogyan tudunk alkalmazkodni ennek a hatásaihoz. Az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal egy valóban innovatív digitális platformot dolgoztunk ki, amely a bevált gyakorlatok megosztásának kiváló eszköze. Ki mit tesz annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a klímaváltozás hatásaihoz mi az, ami bevált, mi az, ami nem. Hiszen elsősorban információra van szükség, hogy ki mit tegyen, mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Itt van például a szárazságok problémája, az asszály probléma, illetve a, a, az áradások problémája. E tekintetben sokat segíthetünk egymásnak. Natura 2000, illetve az élőhely irányelv e, a biodiverzitás megőrzésének fontos e, eszköze, Eh, hiszen végre most már eh, egyértelmű mindenki számára, hogy az eh, ökoszisztéma a természeti örökségünk szerves részét képezi, és kísérleti ökoszisztem beszámolót az ENSZ statisztikai bizottságában is alkalmazzuk majd. Ebben is vezető szerepet játszik az Európai Unió, és a tulajdonképpen a természeti tőke új definícióját sikerült elfogadhatunk kidolgoznunk globális szinten is. Munkánkat segíteni kell a szomszédos országban is, főként a biodiverzitás és természeti erőforrások terén, hiszen óriási kihasználatlan lehetőségek rejlenek a szomszédos országban, ahol a biodiverzitás bizonyos területeken igencsak irigylendő állapotban van. Ezt fontos, hogy minél előbb korábban felismerjük a beszámolókon, információ megosztáson keresztül. Ebben persze számítunk Európa polgára is. Lépjünk tovább a vízügyekre. Az elnökség egyik legfontosabb prioritása a vízügyi keretirányelvről tovább kell lépni az úgynevezett blueprintre, tehát a tervezési stádiumra, az, az ökológiai megközelítésre, és persze a partnerek érintettek bevonására az előző eh, vitából szerűen eh, eh, következik az, hogy az endokrin a belső eválasztású szerveket megzavaró anyagok és egyéb ilyen furcsa mérgezőnek is számítható anyagok hogyan kerülnek be a víz körforgásba, hogyan zavarják meg a vízforrásainkat, és azt vizsgáljuk, hogy mennyibe kerül az, hogy hogy úgynevezett soft engineering, vagy inkább úgynevezett hard engineering megoldásokat érdemes-e alkalmazni ez ügyben. A fürdővíz eh, minőség eh, monitoring terén annyit mondhatunk, hogy ez nyilván főként a mögöttünk lévő nyári hónapokban különösen fontos az európai polgárok számára, de hát persze itt is vannak hiányosságok, főként a szélsőséges időjárási körülményeknek köszönhetően. Végezetül az erőforrás hatékonyság, az alapanyagok, az energia, a hulladék eh, kérdése, a tendenciákat vizsgáltuk elsősorban az elmúlt hónap, napokban, és hát eh, felvillant egy piros lámpa nálunk, ez pedig az ökoszisztémák ellenállók eh, képessége terén kell megemlítenem. Elemzésünk azt mutatja, hogy az öko eh, design, illetve az alapanyagok intelligensebb felhasználással lehet Európa jövőjének a záloga. A jelentésünk is hangsúlyozza ezt, az erőforrás hatékonyság javítása önmagában nem elég. Az kell vizsgálni, hogy az ökoszisztémák mennyire ellenállók, mennyire tudják az alapanyag kihasználásunkat elviselni. különböző anyagok felhasználása vagy fogyasztási trendek komá, problémát jelentenek, például a ritka földfémek, ha csak hogy egyet vincsak fel a problémák közül. Itt azt mondhatjuk el, hogy a szolgáltatások és termékek árában nem tükröződik megfelelően ennek a környezeti, eh, környezetvédelmi ára, de ezen kellene elgondolkoznunk jobban, azon a tényen, hogy főként ilyen gazdaságilag válságos időkben egész egyszerűen eh, az adórendszer átalakítása is szükséges lehet. A hatékonyság javítása önmagában édeskevés, adóreformra is szükség van a recycling terén is még bőven van tennivalónk, meg kell vizsgálnunk, hogy mit honnan szerzünk be, milyen alapanyag honnan érkezik, és fogyasztási szokások változtatása és az adóreform együtt az, ami megoldást hozhat e problémánkra. Tagállamokkal tárgyaljuk azt, hogy hogyan lehet a környezetvédelem, vagy környezetbarát adózási intézkedéseket bevezetni egyértelmű, hogy a hulladék kérdésben is bőven van még javítani való. Itt van például a szilárd hulladék, a kommunális szilárd hulladék újrahasznosítása, újrafelhasználása terén a tagállamok ex post ellenőrzése azt mutatja, hogy ez egy kritikus terület. Végezetül, de hát annyit kell elmondanom, hogy a határon átnyúló, vagy nem, úgy tetszik, nemzetközi hulladék eh, szállítás ról legyen szó, amelyel kapcsolatban a közelmódban küldtünk levelet, vagy a környezetbe jutó vegyi anyagokról legyen szó. Itt két eh, jelentést eh, kell megemlíteni. Az egyik az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos, amelyek a, amely valóban kiozanító történet főként a környezeti bizonyítékok cáfolhatatlanok, főként a, a halak, illetve a kétéltőek körében óriási a kár, ami jól mutatja, hogy mennyire, mennyit kell még tennünk. Köszönjük hogy az EFSA-nak is, hogy hajlandó tenni ez ügyben valamit. A decemberben napvilágot látó jelentésünk az pedig a megkésett következtetések a korai figyelmeztetés ügyében. A bisphenol A, a növényvédőszerek, a, a higany, sorolhatnám a korábbi problémákat. Egész egyszerűen rengeteg vegy felhalmozódik a környezetben, amelynek bizony megfogad megfizetjük az árát mi is az egészségünk által, illetve az ökoszisztéma is. Ugyanaz az üzenet a 800 oldalra rúgó jelentésben eh, veszély-veszély után eh, jelenik meg. Egész egyszerűen nem tudunk eh, koherensen jogszabályokat alkotni, hiszen belülről úgy tűnik olyan, mint ez tehát egy, egy egész életben kell gondolkodni az emberi test esetében. Tehát éppen ezért a jogszabályalkotás során is figyelembe kell ezt venni, illetve sokkal inkább be kell vonni az európai polgárokat ebbe az egész folyamatba, hogy hogyan lehet egészségesebben élni, és ehhez hogyan kell környezetbarátabb módon viselkedni. Vielen Dank, Jackie McLeod, für den umfassenden... Köszönöm szépen McLeod asszonynak. Nagyon átfogó beszámolót kaptunk az Európai Környezetvédelmi Ügynökség munkájáról. Rendkívül sok témát fed le az önök tevékenysége. Azt mondtuk, ugye? És én is azt mondtam, hogy mi nekünk nagyon fontos lenne kihasználni azt a hatalmas tudást, amelyet önök felhalmoznak nekünk, a jelentéstevőknek, a képviselőknek ez javára válik. Ez tehát feladatunk. Nagy kihívás áll előttünk, ami a sokszínű témákat illeti. Beszél, vitáztunk a költség, a hatékonyságról ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a különböző indikátorok megfelelőek. Erről ma beszéltünk. Ma beszéltünk egy állásfoglalási javaslatról, és mindig nagyon előre futunk, ami a témákat illeti ami a Hio plusz 20-as konferenciát illeti, egy reality checkről is beszéltünk, amelyet a parlament néha nem végez el megfelelően. Aztán a környezetvédelmi jog alkalmazása és egyéb kérdések gyakran szerepelnek a napirenden, mert az európai környezetvédelmi jog végrehajtásával az Európai Unióban 400 ezer új munkahelyet eh, lehet teremteni. Nagyon sokat beszélünk a munkahelyekről, eh, á és gyakran előfordul ugye, hogy az ipar és a környezetvédelem egymással mm, feszült, néz egymással szembe. Úgyhogy eh, köszönöm az ön szavait. Megadnám a Management Board képviselőinek a szót. Skonosz úr és Henekko úr is itt vannak. Ha már itt vannak, akkor pedig lehetőséget szeretnék kínálni önöknek, hogy szóljanak hozzá, tessék. Thank you, Chairman. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy hozzászóljunk. Először is annyit szeretnék elmondani, hogy a Management Boardban való részvételünk és a munkaterv készítésével kapcsolatos viták nagy felelősséget rónak ránk, mert néha improvizálnunk kell. Azonban nagyon jól megértettük ön is és az elődei is elmondták, hogy meg kell tartani az egyensúlyt. Egyrészt a tagállamok számára hasznos programokat kell kidolgoznunk, de ezzel egy időben az európai intézmények és Európa részére is, Európa, mint a nemzetközi közösség része számára is helyes programokat kell kidolgozni, és ezt az egyensúlyt igyekszünk megtartani. Ez ebben a programban is egyértelmű. Európa hangját erősíteni kell a nemzetközi fórumokon, és ezt megteszi az ügynökség. Látjuk a programban, hogy emellett kitartottunk, és ezt próbáljuk erősíteni. A másik dolog, amit említeni szeretnék, az a fontos hangsúly, az a fontos hangsúly, amelyet a kapacitásépítésre helyezünk azokban az országokban, ahol ez, erre szükség van. Ezt még tovább lehet erősíteni, különös tekintettel a parlament nemzeti parlamentekkel való együttműködés terén az ügynökség részéről, ez még nem valósult meg. Minden esetre a kapacitásépítés folyik, különös tekintettel új területeken, mint a gazda, ökológiai eh, költségvetési reform kérdése főleg a válság idején, a gazdasági válság idején fontos ez. Ez a legjobb, tulajdonképpen a legjobb lehetőség arra, hogy felülvizsgáljuk, milyen kapcsolat létezik a gazdaság, egyrészt tehát a, szok, a hagyományos gazdaság és a zöld gazdaság között. Néhány megjegyzésünket el is küldtük önöknek levélben, és igyekszünk a zöld gazdaságnak a határait úgy meghatározni, hogy Európa ebben fontos vezető szerepet tudjon játszani. Emellett egyre kifinomultabbakká válunk, de az elvárások is egyre nagyobbak. Nem csak a vízügyi keretirányelvről, vagy a tengeri ügyi irányelvről beszélünk, hanem egyre több vízzel kapcsolatban egyéb témák is felmerülnek, mint például a folyami közlekedés, vagy az árvizek kérdése. Ezek azok a dolgok, amelyekre jobban oda kell figyelnie az ügynökségnek. Emellett a talaj kérdését, a talajvédelem kérdését is szeretném, hogyha nagyobb figyelemmel kísérnénk nyomon. Azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú téma lesz Európa számára a jövőben. Fontosnak tartom, hogy aktívabbak legyünk ezen a területen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy kollégám kiegészíti majd az általam elmondottakat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Michael. Én új vagyok itt a eh, Management Boardban, az igazgatóságban, és új számomra ez a feladat. Ezt azonban elmondanám, hogyha eh, tudományos szemekkel körülnézünk a világban, akkor, akkor elmondhatjuk ezt, azt, hogy büszkék lehetünk erre az ügynökségre. És azt is elmondhatjuk, hogy ezt az ügynökséget kritikus támogatással segítjük. Michael kiemelt egy levelet, és szeretném elmondani, hogy miért írtuk meg ezt a levelet. Ebben a levélben egy kérést fogalmazunk meg, azzal kapcsolatban, amit mi végrehajtási kutatásnak tekintünk, tehát, hogy olyan adatokat, olyan olyan tanulmányokat készítsünk, amelyek a végrehajtási kutatást eh, erősítik. Ezt eh, követelik tőlünk, eh, vagy erre ezek a követelmények egyre erősebbek. A környezet és a gazdaság egyre inkább összenő, és ezért elengedhetetlen, hogy holisztikus, integrált megközelítést alkalmazunk, hogy a pozitív hatásokat maximalizálni e, tudjuk. Még két dolg, két-három dolgot említenék, amellett, amit Michael említett. A zöld gazdaság, a a befogadó növekedés, a szétválasztás és egyéb témák is felmerültek a legutóbbi konferencián, és azt reméljük, hogy az ügynökség egy értékelést készít majd tanulmányok segítségével, amely meghatározza azt, hogy megmutatja azt, hogy mit csinál a Világbank, az OECD és Európa. Ehhez hozzátartozik az is, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy a leíró szintről hogyan tudunk eljutni a végrehajtási szintre. Ehhez a forrás hatékonyság esetében hozzátartozik az, hogy adatokat generálunk, tanulmányokat készítünk. Nemzetközi összehasonlításban meg kell tehát nézni egy tanulmányon belül a politikákat, az intézkedéseket, eh, milyen lépésekre került sor, milyen tanulságokat vonhat le Európa, és milyen eh, hibákat kell elkerülnie. Végül pedig számos eh, olyan tanulmány készült, amely a fémekről szólt, ezek tulajdonságairól szólt. Jacqueline említett E, ezek közül néhány, de tanulmányok közül néhányat. Na most én számomra rendkívül fontos, hogy ezeket a kritikus filmeket megtaláljuk, és, és megvizsgáljuk, hogy melyek azok, amelyek ebbe a csoportba tartoznak, és mit csinálunk akkor, hogyha ezekre ráakadunk. Ez nagyon fontos most, amikor látjuk, hogy mennyire függők vagyunk ezek importjától. Meg kell nézni tehát azokat az értékeléseket, amelyek az Európai Unióban léteznek, de amelyek akár az Európai Unión kívül is születtek. Milyen végrehajtási kulcsok vannak az intézkedésekkel kapcsolatban, itt is kritikus az idő tényező. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Anna Rosbach következik. Dann Gerben Gebrandi und Jolanta Hibner. Dann als allererstes die Kollegin Anna Rosbach. Anna Rosbach hat. Köszönöm, elnök úr. Angolul rossz angolsággal fogom ezt elmondani. Köszönöm, hogy eljött ma. Lenyűgözött, hogy milyen sok témára sikerült kitérnie, rendkívül szerteágazó témákról volt szó. Két saját kérdésem lenne. Először is a víz minőségével kapcsolatban. Ami a palagáz iparágat illeti, van-e bármilyen tanulmányuk vagy elemzésük arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van a környezetre és a polgárok egészségére ennek az iparágnak? Második, a disruptorokról is beszélt, és arról, hogy a vegyi anyagok a természetben és az emberek szervezetében felhalmozódnak. Én multirezisztens mikrobákkal foglalkozom. Önök foglalkoznak ezzel a kérdéssel? Mi úgy látjuk, hogy a betegségek, amikről azt gondoltuk, hogy már megszűntek, például a tuberkulózis, most multirezisztens módon ismét megjelenik, úgyhogy ez nagyon fontos kérdés lenne számomra. A második kérdés pedig a közúti közlekedés kérdése e, továbbra is e, nagyobb mértékben nő és terjed, mint azt vártuk. Hogyan tudjuk ezt visszaszorítani? Az eddig megtett lépések fényében még mindig vannak olyan országok, ahol nehéz a kibocsátást a meghatározott küszöb alatt tartani. Hogyan tudunk eljárni? Még több szabályozásra lenne szükség, vagy valamilyen más utat kellene követni? Végső kérdés, nagyon rövid. A frakcióm feltett egy kérdést, miszerint az európai intézményeknek fel kellene használnia az iránymutatásokat minden intézményre vonatkozóan, azért, hogy garantálhassák a nemzetközi legelismert számviteli és audit szabályokat. Önnek mi a véleménye erről? Kriton Thank you very much, President. Um, yeah, I have said... Kriton Arsenis következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon büszke vagyok, hogy az Európai Unióban van ilyen intézményünk, Proaktív intézményről beszélünk, és amely kapacitásán felül, lehetőségein felül teljesít. Mindannyiunk munkáját segíti ez a környezetvédelmi ügynökség. Ezzel kapcsolatos a kérdésem is. A jogalkotási munkában a környezetvédelmi ügynökség segített mindig, de egy küldöttség tagjaként is ellátogattam oda, és azt hallottam, hogy valóban a megkereséseinkre reagálnak majd. Éltem is a lehetőséggel, kértem segítséget. Egy globális fontosságú környezetvédelmi probléma ügyében, és valóban reagáltak a megkeresésemre. Fontos, hogy a kollégák tudják, hogy ez milyen kiváló lehetőség, használják is ki az ügynökség által felkínált segítséget. Éljenek ezzel a lehetőséggel. azok a jelentések, amelyeket a azok a beszámolók, amelyeket a képviselőletünket ellátó kollégáktól kapunk, nem csak a önhöz, elnök úr és a koordinátorokhoz, hanem az a, a, a, a egyszerű képviselőkhöz is el kell, hogy jusson. Például a, mielőtt oda látogattunk, nem voltam tisztában, rengeteg dologgal, ami az ügynökség munkáját érinti azzal például egyáltalán nem voltam tisztában, hogy mennyire fontos és hasznos és releváns mi munkánk szempontjából az ügynökség. Még egyszer mondom a kollégáknak, csak javasolni tudom, hogy vegyék igénybe a felkínált segítőkezet. Most pedig kérdezem meg Glade asszonytól, hogy ez a fajta proaktív munka, ez a mennyiségű környezetvédelmi tudás hogyan tudna még többet segíteni az intézmények munkájában, hogyan tudnak, milyen kapcsolatokon keresztül tudnak, eh, tudják felhasználni ezt nem csak a parlamenti képviselők, más intézmények is. Estrella? Eh, Köszönöm, elnök úr. Először is én is szeretném megköszönni az igazgatóasszonynak a beszámolóját. Nagyon összetett, mindenre kiterjedő, rendkívül érdekes beszámoló volt ez. Nagyon örültem annak, hogy láthatjuk, hogy milyen kiváló az együttműködés az Európai Parlament és az EFSA és az egyéb európai ügynökségek között, az EEA és az EFSA között. Valóban nagyon fontos, hogy eszmecserét folytathassunk. Én magam is támogatom azon prioritásokat, amelyeket önök kiemeltek. És én magam is egyetértek azon aggályokkal, amelyeket elmondtak az levegő, a víz és a talaj minőségével kapcsolatban. Konkrétan egyre több aggályunk van a különböző szennyezési típusok miatt. Magas a széndiokszid aránya, a különböző vegyi anyagok, a műtrágyák, a gyógyszeripari termékek, a savasítást előidéző és egyéb mérgező anyagok szennyezik a vízkészletünket és a talajt. Két kérdésem lenne, hogyha megengedi Megléd hogy megpróbálok konkrétan fogalmazni. Önök is tudják, hogy a vízben egyre több a multirezisztens baktérium. Szeretném tudni, hogy rendelkeznek-e ilyen jellegű tanulmányjal a multirezisztens baktériumokra vonatkozóan. Én több esetről tudok, rendkívül súlyos esetről, amely ilyen multirezisztenciából adódik. Második kérdés, ami a tengeri erőforrásokat illeti, ki kell emelni, hogy mennyire fontos ez és fontos ez a tengeri biodiverzitás szempontjából is. Szeretném tudni, hogy rendelkeznek-e tanulmányjal a tengeri biodiverzitás állapotáról. Végül pedig szeretném, hogyha lehetséges lenne, hogy meghatározzuk az irányt a tudományos célkitűzések tekintetében 2020-ig. A probléma az, hogyha nem ismerik a jövőt, és ezen célkitűzések hamar elavulnak, és a válságok gyakran csak alibinek szolgálnak, hogy ne legyünk túlságosan ambiciózusak, megfelelően ambiciózus célokra van mégiscsak szükségünk. Köszönöm. Pródi úr. Grazie, Presidente. Grazie, signor. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Megléd asszonynak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ellátogatott ezen a szép csütörtök délután ide közénk. Ha megengedik, akkor hozzászólásomat elsősorban az éghajlatváltozás témájára koncentrálnám. Úgy vélem, hogy ez egy roppant sürgető kérdés. Épp ezért oly meglepő számomra, hogy az emberek mennyire nincsenek tisztában azzal a tényel, hogy ez milyen égető kérdés. Sokan még azt sem tudják, hogy egyáltalán létezik éghajlatváltozás. és bizony nem szabad elfeledkezünk az éghajlatváltozás, illetve a mezőgazdaság közötti összefüggésről, hiszen úgy vélem, hogy minden talpalatnyi földről tudnunk kell, hogy az éghajlatváltozás hogyan befolyásolja, milyen hatással van rá. Közös érdekünk ez, hogy valóban a termőföldet védjük, és itt csak a termőföldről van szó, hanem egy általánosabb kérdésről tudatosítani kell az emberekben, hogy ez egy közös örökségünk, a Föld, amit védenünk kell. A megfelelő környezetbarát hozzáállás és viselkedés lehet a módja ennek. Kérem ezért az ügynökséget, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy ilyen pozitív megközelítést alkalmazzunk, arra koncentráljunk, hogy mit tudunk elérni a polgárokkal karöltve, hiszen fontos, hogy mindenki érezze, hogy együtt dolgozunk egy közös cél érdekében. Köszönjük, Chris Davis következik. Köszönöm, elnök úr, nem először teszem fel ezt a e, lemezt, de hát akkor szóljon a dal az elejéről, újra és újra. Megléd professzorasszonyt érdeklődve hallgatom. Kvázi újságíróként és e, igazi e, címlapsztorikat e, hallok, e, e, amelynek mindig valami köze van a környezetvédelmi ügynökséghez. Azt hiszem, hogy ezek érdekes olvasmányt jelentenek mindenki számára, és amely környezetvédelmileg ambíciózusabbá tennék Európát. Attól tartok azonban, hogy a környezetvédelmi ügynökség nem tesz eleget annak érdekében, hogy minél többen megtudják, hogy milyen fontos és hasznos munkát. Pár kérdésem is lenne. Mennyire van az önök keze megkötve? De néha Néha még a, még a tudósoknak, a kutatóknak is sikerül bekerülni a, a, a, a napilapokba, a címlapokra, még akár a, a, a még a bulvár sajtó inger küszöbét is néha átlépi a tudományos élet egy-egy felfedezése. Hát önök mit tesznek ennek érdekében? Volt már eh, mindenki Kopenhágában, e-maileket bombázzák a fontos kiadványokat, véleményformáló fórumokat. És végezetül egy kis apróság. Parlamenti képviselők mindannyian megkaptuk a környezetvédelmi ügynökség beszámolóit. Nem olvastam el mindegyiket, de amit elolvastam, az nagyon, az nagyon érdekes volt nyomtatott változatot nem kapunk, ez nagyon környezetbarát, de amióta nem küldenek nyomtatott változatot, biztos online megtalálható, de azóta egyet sem olvastam. Ja, Erről azt hiszem, hogy beszélnünk kell, hogy a környezetvédelmi politika céljait jobban elérjük el környezetet szennyező módszerekkel. Képrándi kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Megléd asszonynak a bevezetőjét. Azt hiszem, hogy én is hogy olvasom ezeket, mert csak egyetlen dolgot viszek magammal az iPad-et, úgyhogy kérem elektronikusan küldjék ki nekem. Tisztázzuk, tisztázzuk ezt majd a frakcióban, jó? Nagyon örülök annak, hogy az ügynökség rendes munkája folytatódott, megfelelően folytatódott és működött azután, hogy a mentesítést nem kapták meg tőlünk, és mind az elnök, mind pedig kollégánk, Kászénész kollégánknak a szavait szeretném visszhangozni. Nagyon pozitív forráshatékonysági jelentést kaptunk önöktől. Szinte az egész napot azzal töltöttem egyik nap, hogy ezeket a kérdéseket tisztáztam a munkatársakkal, a kollégákat, és arra ösztönzöm, hogy használják ki az ügynökséget idézőjelben, ne csak a jelentéseket olvassák el, akár papíron, akár elektronikus módon, hanem a tudományos szakértelmüket is használják ki. Egy dolog nem említette, a bevezető előadásában, de említette a munkaprogramban a következőt. Multilaterális multilaterális fórumokat dolgoznak ki, indítanak be. Vannak multilaterális tevékenységekbe kezdenek gyakran. Gyakran ez sima horizontális témákat, biodiverzitás, stb. Nem, ezeknek nem szentelnek elég figyelmet, mert a, mert a multilaterális tevékenység veszi el az idejüket. Azonban egy konkrét kérdésem is lenne, a környezetre káros anyagok. Egyre többen követelik, hogy ezektől szabaduljunk meg. A következő fázis az lesz, hogy elkezdünk vitatkozni ezeknek a definíciójáról és a módszertanról. Jobb lenne inkább, hogyha proaktívek lennénk, elébe mennénk a következő vitának, amely a folyamatot beindíthatja. Mit tehet tehát az ügynökség ezen a téren? A következő kérdés a forrás hatékonyságra vonatkozik. Beszélünk ugye az indikátorokról és a célokról. Kérdezem, hogy az ügynökség szerepet játszhat-e abban, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy célokat tűzzünk ki, akár regionális szinten és Európában. Például a vízhasználat terén. Nem lehet európai sztenderdet meghatározni, de talán az ügynökség tájékoztathat bennünket valamilyen olyan rendszerről, amely segít az európai régiók között diversifikálni. Végül, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy hallom az ön szavaiból, hogy továbbra is a biodiverzitásra helyezi a hangsúlyt az ügynökség. Azonban engem ez mégis aggaszt ez a dolog, egyre kisebb összegeket szánnak erre a nemzeti kormányok, és egyre nagyobb felelősséget kívánnak hárítani európai szintre, ez veszélyes, nem nekünk kellene átvenni a felelősséget. Nagyon fontos, hogy az ügynökség az adatokra koncentráljon a biodiverzitással kapcsolatban, hiszen hogyha egyszer elvesztek a dolgok, akkor azokat már soha nem fogjuk tudni visszaszerezni. Azt hiszem, hogy a biodiverzitás a sokszínűség megőrzésére nem fordítunk elég figyelmet. Köszönöm. Jolanta Hibner következik. Dziękuję bardzo. Podobnie jak wielu spośród kolegów. Köszönöm. Elnök úr. A többi kollégához hasonlóan engem is lenyűgözött, hogy mennyire szerte ágazó témákkal foglalkozik az ügynökség. Az EFSA és más ügynökségek azt gondoltam, hogy ők foglalkoznak a talajminőség kérdésével, de mint kiderült, önök is, az EEA is foglalkozik ezzel. El kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nagyra becsülöm önt, mert mostanáig azt gondoltam, hogy önök csak a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak. Ehhez képest most kiderült, hogy az összes tanulmány, amelyet önök végeznek, hasznos mind a mezőgazdaság, mind az ipar, mind a gyógyszeripar, mind az erdészet, mind a kutatás szempontjából. Ahogy az igazgató tanácsbeli kollégái is mondták, legalábbis hasznos kellene, hogy legyen. A kérdésem tehát az, hogy kik használják fel az önök tanulmányaikat, van erre vonatkozó adatuk? És hányszor fordul elő az, hogy az iparág, az érintett ágazatok, esetleg ügynökségek vagy európai polgárok fordulnak önökhöz? Kérnek-e önöktől ilyen szereplők információt? Egy másik kérdés. Nagyon érdekes volt, amit az éghajlatváltozásról mondott. Tudjuk, hogy áradások és asszály is van. Van-e bármilyen javaslata, tanácsa a tagállamok felé. Tudjuk, hogy mely területeken vannak ilyenek leggyakrabban. Van-e bármilyen javaslata a tagállamok felé, hogy esetleg egy adott tagállamban valamilyen gyűjtő vízgyűjtő területet kellene kialakítani. Vannak-e tehát javaslataik, tanácsaik, ajánlásaik a tagállamok felé? Egy további kérdés. Nagyon sok országban a biodiversitási területeket a kutatási eredmények alapján határozták meg, majd a részletesebb kutatások alapján még részletesebben kellett felosztani ezen biodiverzitási területeket. A kérdésem az, hogy mennyire gyakran frissítik az erre vonatkozó adatokat, és mennyire gyakran küldik ki ezen adatokat a felhasználókhoz. Kényszeríteni kell a tagállamokat, hogy ezt az adatot elküldjék önnek, vagy valóban működik a bottom-up megközelítés? További érdekes kérdés volt ez a két és fél százalékos csökkenés Európában a kibocsátások területén. Nagyon örülök ennek, ez rendkívül jó eredmény. De mindez annak köszönhető-e, hogy új, modernebb, jobb technológiákat használnak az iparban? Vagy annak köszönhető esetleg, hogy az ipar Európán belül vagy Európán kívül mondjuk Ázsia felé próbálja áthelyezni a központjait, a termelését. Úgy gondolom, hogy több információra lenne szükségünk a polgárokkal felvett kapcsolatban. Megpróbálják a lakosok életvitelét, táplálkozási szokásait megváltoztatni hogyha önök egyértelmű információval rendelkeznek, és ezt nekünk átadják, akkor mi ezt át tudjuk adni a polgároknak, hogyha az megfelelően egyszerűen van megfogalmazva. Például, hova kell, hogy elmenjenek a polgárok, hogyan kell, hogy megváltoztassák a táplálkozási szokásaikat, milyen irányba mozduljon el, ebben tanácsra lenne szükségünk, segítségre azért, hogy ezt a polgároknak el tudjuk magyarázni, hiszen természetesen ez összefügg az élelmiszeriparral, de összefügg a lakosság egészségügyi állapotával is, hiszen mi megpróbáljuk az egészséges életvitelt terjeszteni. Tehát, hogyha megpróbáljuk a polgárok szokásait, táplálkozási szokásait megváltoztatni, ahhoz egyértelmű információra van szükség. Egy további téma, amit szeretnék felvetni, a hulladék kérdése. Tudom, hogy ez rendkívül problémás, hiszen van olyan hulladék, amelyet Európába szállítanak, és ez további terhet jelent Európa számára. De azt is tudjuk, azt is tudjuk, hogy nincsen megfelelő technológiánk arra, hogy az újrafelhasznált hulladékot ismét fel lehessen használni. Van-e információja, információja arra vonatkozóan, hogy a világon máshol vannak-e erre vonatkozóan jobb, hatékonyabb, hatásosabb megoldások? Hiszen úgy látszik, hogy most falnak ütközünk. Tudjuk, hogy elértünk egy olyan szintet, ahol a legtöbb hulladékot újrahasznosítják, de talán van valami új megoldás. Van-e esélye annak, hogy valami új módszert vezessünk be azért, hogy a hulladékból mondjuk új nyersanyagot állítsunk elő, elő, amit az ipar felhasználhatna. Ez nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen. <laughs> Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést vetettek föl a képviselők. Meglédasszon, mennyi a lehetőség, hogy ezeket megválaszolja. Csapányi kollégának el kellett mennie, de az asszisztensei itt vannak, és figyelik a választ. Ez nem udvariatlanság miatt ment el, hanem azért, mert környezetbarát módon szeretne hazautazni, mégpedig a vonattal. Köszönöm szépen a kérdéseket, végig megyek rajtuk egyesével. Anna, köszönöm a négy kérdését. A palagáz és a vízminőség az. A palagáz a palagáz kitermelésével kapcsolatban semmi, nem, nem merül föl több káros anyag, mint amit bárki otthon találna a konyhájában, a mosogatójában. Hát nem igazán szeretném a mosogató levet újra megtalálni a vízben. Nagyon-nagyon hasonlóak tehát a káros anyagok, azonban persze az is kérdés, hogy milyen mélyről, milyen mélyről kerül sor ennek az energiának a nyerésére, és hogy milyen kemikáliákat használnak ezeknek a kitermelésére. Ez természetesen ezeket a felszíni vizekben nem szeretnénk újra megtalálni. Az ügynökségnek ezzel a jövőben komolyabban kell foglalkoznia. Ami a multirezisztens mikrobákat illeti, ezzel kapcsolatban nem végeztünk szisztematikus kutatást. Másik oldalon ezeket megvizsgáltuk a talajban, és ezeket gyógyszergyárak kör, környezetében találtuk a talajban. És majd multi, multirezisztens baktérium törzsek által szennyezett talaj találtunk sokszor, például több helyett Kubában, illetve más országokban is jelentettek erről, és Európában is előfordul, előfordul ez. Kérdés az, hogy ezek a talajban hatással vannak-e a az emberi egészségre. Ezt nem csak mi vizsgáljuk, hanem másik két ügynökség is nyilván ezek együtt is működhetnének. A közúti közlekedés az egyik legfontosabb téma, amelyre foglalkozunk. Különböző országokban és e, e, európai városokban látom azt, hogy különböző megoldások vannak erre. Világos azonban, hogy egyre növekvő tendenciát látunk, hogy ennek a városi infrastruktúrával van-e, áll -e ez összefüggésben, vagy nem, az nem tudom. Minden esetre ez a támogatási politika kérdése is ugyanis, hogyha a, a tömegközlekedést támogatjuk, akkor sor kerülhet a közúti közlekedés, a, tehát a, a más közlekedési eszközre való átszállásra. Amikor új jelentéseket olvasok és azt látom, hogy teljesen új, fiatal generációt kérdeznek meg a jövőbeni infrastruktúráról, akkor ők azt mondják, hogy ők tulajdonképpen nem az érdekli őket, hogy ki a lakástulajdonos, vagy hogy kinek van autója, vagy kinek nincs, sokkal inkább az érdekli őket, hogy hogyan tudnak városban élhető módon együtt, együtt lenni, együtt élni. Ez talán generációktól függő kérdés is, nem eh, biztos, hogy olyan dolog ez, amelyet ma eh, fundamentálisan alapvetően meg tudunk oldani. Nem vagyok túlságosan optimista, de minden esetre azt gondolom, hogy hogy mindenképpen nyitottan kell fordulni a közfelé. Ami az OECD-t illeti, ez egy kódolt kérdés volt, az OECD eh, úgy tűnik, minthogyha mint hogyha verebekre lőne ágyúval. Ez azt gondolom, hogy a kérdés, hogy az OECD vezérelveire szükség van-e, meg kell vizsgálni, hogy mit akarnak ők, mit akarunk mi, és ez az egész vita felőről engem. Az OECD um, vezérelveit uh, elolvastam részleteiben, uh, foglalkoztam ezzel, mert ezt várták el tőlem. Nem gondolom, hogy ezek a mi munkánkra nézve relevánsak minden esetre ez az intézményközi munkacsoportban fontos téma, de persze vannak más standardek is, pénzügyi szabályozási hatóságokra vonatkozó témák, stb. Tehát ezt témáról témára kell megnézni. Köszönöm szépen a bókot és a dicséretet. Kritó kollégának, illetve képviselőnek, hogyan tudjuk a mindennapi életükben láthatóbbá tenni azt a segítséget, amit nyújtunk. Hát abban arra számítunk, hogy ön és mások, akik kihasználták azt a segítséget, amelyet biztosítani tudok, egy ezeket ezekről beszámolnak és beszélnek a többiekkel erről. Itt vannak nekem a, itt vannak nálam a brosúrák is kinyomtatva, oda tudom adni, és nézzék meg. A számban volt nem régiben egy egy cikk, amelyet egy bikiniben szereplő csinos hölgyel, nem velem, de valakivel dekoráltak, és az endokrin disruptorokról és egyéb témákról beszélt, de nyilván nem olyan tudományos szinten, mint hogy ez elvárható lett volna, és egy kicsit néha félrevezető is volt, de beszéltek erről a témáról. Utalnak rá, néha csak egy-egy sorral, néha utalnak egy-egy jelentésre. Nagyon nagyra értekelem ezeket, a jelen, ezeket az eszmecseréket a szakbizottsággal. Nagyon fontos az is, hogy hogy nyitottak legyünk a polgárok felé is. A média azonban nem éppen egyszerű partner. Ők maguk döntik el, hogy milyen hírt akarnak nyomtatni. Végül is megírták azt is, hogy a északi sarkon ma van a leg, ma az, mai nap az a nap, amikor a legvékonyabb a jégréteg. Ezt legalább beszámoltak róla. E, én, e, mi erről öt éve beszélünk, öt éve beszélünk arról, hogy a jégtakaró e, sokkal hamarabb olvad, mint ahogy azt gondoltuk eddig, nem 2025-re, hanem 2020-ra tűnhet el. Nos, beszélni kell a tudósokkal, akár a Dán híres tudóssal, akár a mi szakértőinkkel. Igen, ott vagyunk a főcímek mögött azonban néha fontosabb, hogy azok a tudósok, akik a munkát elvégezték, ők álljanak középpontban. És segítjük őket, éveken keresztül segítjük őket, hogy, hogy végezzék a munkájukat, mert látjuk ennek a, ennek a fontosságát. Tehát néha a háttérben maradunk, és ez néha lehet, hogy problematikus lehet, látom a kritikát, értem, meglátjuk, hogy mit tehetünk. Mindenki számára nagy kihívás, hogy a médiával szemben józan kapcsolatot, vagy médiával józan kapcsolatot ápoljunk, de azért a történeteinket is, híreinket is eljuthassuk hozzá. Az endokrin anyagokkal kapcsolatban hatalmas média megjelenésben volt részünk, illetve az éghajlati kutatással kapcsolatban is a a digitális médiában nagy, fontos, nagyon fontos volt cikkeknek a száma, amelyek megjelentek. Ami a carbon leakage témáját illeti, tudjuk, hogy jelen kell lennünk, tudjuk, hogy, hogy elővigyázatosnak kell lennünk, hogy résen kell lennünk, hogy számos témában követnek bennünket. Kérdés, hogy a tudásunkat, a tapasztalatainkat hogyan lehet jobban kihasználni. Az ipar és a tagállamok felé szeretnénk fordulni, és azt mondjuk, hogy ezek az adatok, amelyeket benyújtottatok, és így néz ez ki európai perspektívában, legyen szó biodiverzitásról, legyen szó akár teljesen más témákról, és a hálózatainkban nagyon sokat, sok időt töltöttünk arra, azzal, hogy jó minőségű adatokat gyűjtsünk, hogy bárki használhassa ezeket. Aztán röviden az információ megosztása, hogyan lehet együttműködni. Összességében én azt mondom hogy különböző az álláspontunk, máshogy látjuk a dolgokat az EFSA-hoz képest, azzal kapcsolatban, hogy a polgárok hogyan lássák a környezet kérdését, és hogyan látja az ipar a környezet kérdését, lényeg, a legfontosabb üzenetünk az az, hogy a forrásokkal takarékosan kell bánni. Van egy gazdasági növekedési modell, modellünk, és a zöld gazdas, gazdálkodás ez egyik fontos téma. Például vegyük, hogyha a halászatot, ennek csak 35%-a e, áll olyan szinten, hogy ez megfelel a környezetvédelmi elvárásoknak. Aztán a tengeri e, közösség úgy látja, hogy két területen az a tengerészeti védelmi területeken lehet elindulni abba az irányba, hogy a tengeri környezetet olyan szinten tartsuk, vagy olyan szintre hozzuk, ami fenntartható. A másik pedig bioenergia kérdése, biológiai zöld energia használata. Nagyon érdekes és fontos új témák merülnek fel, aztán a mélytengeri biodiverzitás, a mélytengeri um, környezetvédelem, a védett területek kérdése. Hát rendkívül sok információt találhatnak, amelyeket a tudósok rendkívül vonzó módon állítottak össze. Aztán a célok meghatározása és ezeknek az elérése, vagy ennek hiánya. Röviden, mm, számos célunk van, és nemrégiben arra azt kérdezték tőlem, hogy mi a legnagyobb kihívás számunkra. Én szerintem az, hogy biztosítsuk azt, hogy, hogy mindenféle célokat, amelyeket meghatároztunk az ütemtervben és a zászlós hajó kezdeményezésekben, ezek ne üssék ki egymást. Ugye számos témák vannak, CFP, a, az energiahatékonyság, a zöldítés, stb. Ezek ne üssék egymást. Visszatérnék a gazdasági, ökológiai elszámoltathatóság témára. Ezek minden szemeszterben sor kerül ezeknek az értékelésére. Rendkívül fontos az, hogy Európa magas szintű elszámoltathatósági megközelítést érvényesítsen a jövőben legyen szó az engedélyekről, a földhasználatról, a vízhasználatról, stb. Ugyanis ezen alap nélkül nem tudunk megfelelő döntéseket hozni Európai gazdaságának jövőjére. Ami az éghajlatváltozást illeti és közös örökségünket, visszatérek arra, hogy ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha az intézményeknek és a ö, lakosságnak jobban megmagyarázzuk, hogy miről van szó. Mennyire rendkívül izolált számos közösség az európai vitától. Amikor Spanyolországban voltam, érdekes volt, hogy az egyik területen, az egyik területen egy közösség annyira, annyira szenvedélyes volt azzal kapcsolatban, hogy az európai terv részei legyenek, az európai vállalkozás részei legyenek, de tulajdonképpen nem látták azt, hogy mennyire különbözik az, amit ők elképzeltek attól, ami a valóságban megvalósult. Rendkívül fontos az, hogy akár miről van is szó, éghajlatváltozásról vagy bármiről, ami történik a helyszínen, az az kapcsolatban álljon az önkormányzatokkal, a helyi önkormányzatokkal. Hogyan, tudjuk ezt, hogyan tudunk ezen javítani? Tudunk tanácsot adni természetesen. Hogyha valaki hozzánk fordul, akkor segítséget tudunk jutani, és erre használjuk fel forrásainkat. Meg vagyunk győződve arról, hogy a városokkal való együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy azt az információt, amelyen rendelkezünk, ezt csatornázni tudjuk, és ezekből cselekvés legyen. De persze szubszidiáris módon működünk, tudjuk, hogy erre más is érzékeny. Mindazonáltal azt szeretnénk, hogyha az ügynökséget úgy látnák, mint egy olyan intézményt, amely a tanácsadó szolgáltatások katalizátora lehetne, és a helyi szervek, a helyi mm, csoportosulások fontos, hogy le tudják fordítani a helyi nyelvre azt a tanácsot, amit mi adunk. A végrehajtás ugyanis elengedhetetlen. Nagyon sok helyi önkormányzat eh, vagy helyi hatóság nem igazán eh, van tudatában a legjobb gyakorlatoknak, eh, és nekünk kell törődni azzal, elérni, biztosítani azt, hogy ezek eljussanak a helyszínre. Nagyon fontos, hogy a tanácsunk eljusson a helyszínre, akár legyen szó KKV-knek adott tanácsokról, vagy legyen szó arról, hogy a nagyvállalatokat emlékeztetjük arról, hogy tartsák be ígéreteiket, vagy akár foglalkoztatási kérdésekről, bármilyen kérdésről legyen szó. azok, azok, ezek azok az intézkedések, eh, amelyek nem csak, hogy a környezetről szóló információkat viszik közelebb a lakosságról, hanem kap, eh, erősítik azt a képet is, amely eh, szerint egyértelműen a környezetvédelem munkahely teremtő hatású. Köszönöm. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megválaszolta a kérdéseket megmutatkozott az, hogy Kopenhágában az ügynökség valóban rendelkezik megfelelő tapasztalatokkal, szakértelemmel. Az ügynökség független, ezt néha elfelejtik. Az ügynökség és az ügynökségek nagyon, sok, nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy ezt ismételjük és belássuk. Azonban nagyon sokat beszéltünk már Európában a pénzről, Összességében azonban azt kell, hogy mondjam, hogy az ügynökségekkel pénzt sporolunk, ugyanis egy eh, kézben eh, valósít meg az, amit egyébként 27 tagállamban külön kellene megvalósítani eh, intézményi infrastruktúra szinten. Az ehek eh, botrányban, eh, illetve járványban nagyon fontos szerepet játszott az EFSA, azt már elmondtuk az előző eszmecseré során, és önnek, önök is. Köszönöm szépen ezt, köszönjük szépen ezt Folytatjuk azonban az együttműködést, és kritikusan követjük a munkájukat, ezt már elmondtam az EFSA vezetőjének is. Köszönjük szépen még egyszer, fair és emberi, együtt, emberi hangnemben kívánunk Önökkel együttműködni. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Nem voltak ugyanolyan nagyon sokan itt, de akik itt voltak, azok nagyon nagy figyelemmel követték az ön fejtegetéseit. Nagyon örülök, hogy meghallgathattuk. Akik ma itt voltak, azok nagyon sokat nyertek ebből az eszmecseréből. Köszönöm szépen, minden jót! und damit sind wir auch ans Ende der Tagesordnung. Ezzel lezártuk a napirendet. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Köszönöm a Köszönöm szépen a Management Board tagjainak is, hogy részt vettek. Ezzel a szakbizottság ülését lezárjuk. A következő ülésre október 10-én, 11-én kerül sor itt Brüsszelben. Mindenkinek jó utat és jó munkát!